A következő napi rendi pontunkra térünk át, amelyben a bizottság alelnöke, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozik Irán és nukleáris programjáról. Eston Báron, ő megadom a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Ahogy eh, a kérdések során már érintettük, az Irán atomprogram kérdése nagy eh, aggodalom, aggodalmat kelt Európában és a nemzetközi közösség egészében. A kollégák már említették a január 23-i eh, tanácsülést is, ahol ezt a kérdést és az új kon- szankciókat is megbeszéltük elkötelezetten kívánjuk fenntartani az irán hatóságokra nehezedő nyomást, hogy teljesítsék nemzetközi kötelezettségeiket. Ez kulcseleme a két utas megközelítés a, az ETRI folyamattal együtt. Az ENSZ biztonsági tanács állásfoglalásai is meghatározzák ezt, de nem működnek teljes mértékben együtt a, a NAU-vel, és majdnem 20%-kal növelték a, a, a felszín alatti um, atomkísérletek számát több éven keresztül fejeztük ki súlyos aggodalmunkat, amiatt, hogy Irán nem hajlandó együttműködni a függőben lévő kérdések megoldásában. A katonai dimenziója is ezek közé tartozik. A NAÜ 2011-es novemberi jelentésében olyan tevékenységek is vannak, amelyek a, a katonai atomtechnológiára is kitérnek. Ennek keretében elsöprő többséggel e, elfogadtunk egy olyan állásfoglalást, amelyben hangot adunk egyre növekvő aggodalmunknak az Irán atomprogrammal kapcsolatban. Mi elköteleztük magunkat, hogy diplomáciai megoldással jutunk célba az iráni atomkérdéssel kapcsolatban a kettős út második részével. Az olyan javaslatok, amelyek az atom kérdés, a politika és gazdaság kapcsán egyaránt előnyel járnának, azokat már megtettük, de eddig még semmiféle olyan reakció nem érkezett ezekre a javaslatokra, amely a kölcsönösségre építve, fokozatos megközelítéssel egy bizalomra épülő légkör jelenthetnének a tárgyalásokhoz. A bizalomépítés mellett azonban egyéb problémás kérdések is vannak, ami persze érdekelhetné iránt a narkotikumok elleni harcban való együttműködés. Minden alkalmat megragadok arra, hogy megismételjem ezt az üzenetet. Szálei miniszterelnökkel is beszéltem, és párhuzamosan harmadik országokkal való kapcsolatokon keresztül, elsősorban Törökországon keresztül igyekszem jelezni rának, hogy nyitva áll az ajtó a hatáskörépítési folyamat számára, és Iránnak kell demonstrálnia, hogy hajlandó ezen elind, az úton elindulni. Nos, ennek alapján a, és a, fogadta el a tanács a további intézkedéseket. Nagyon fontos, hogy ebben az EU egységességét és az EU vezető pozícióját is tükrözte. Ezekkel az intézkedésekkel különösen és hat, és mindenképpen Irán pénzügyi Eh, kapacitásaira mutat rá, amivel az atomprogramját végre tudja hajtani. Az olajjal kapcsolatos szankciók különösen fontosak ezek, hiszen az irán kormánynak eh, az egyik fontos elemét célozza meg. Az olajexport eh, mintegy 8% és 70% a kormány bevétele az EU importja 20%-ban az, EU, az Iránból származó mennyiségekre vonatkozik. Éppen ezért igen alapos nyomást, illetve jelentős mértékben növelni kívánjuk a, nyomást annak értegében, hogy elkerüljük az irán lakosságra való negatív hatásait a programnak, de továbbra is minden erőfeszítést meg kell tennünk. December 31-én az ENSZ úgy határozott, hogy saját szankcióit tovább erősít Iránnal szemben, amelyel az Irán pénzügyi, rendszer, Irán pénzügyi rendszerére és egyéb olajexportból származó bevételekre összpontosít. Meggyőződésünk, hogy hasonlóan gondolkozó országokkal együtt, különösen az irán olajat importálókkal hasonló lépéseket tegyünk, és mi is csökkentjük ebből a forrásból az importot, ezzel tudjuk a szankciók hatását maximalizálni. A prohibíciót szakaszosan és az új helyzethez igazodva próbáljuk bevezetni. Igyekszünk a hatékony intézkedéseket a következő hónapban számba venni a felmerülő problémák megoldása érdekében is. Azt kívánjuk biztosítani, hogy az Európai Unió és tagállamai számára meg lesz az idő és az eszköz ahhoz, hogy biztosítsa az energiaellátás folytonosságát enélkül is. Emellett is az emberi jogi helyzetek kapcsolatos súlyos aggodalmaink vannak. Különösen az elnyomás, a politikai ellenzés elnyomásával kapcsolatos, és azzal, hogy egyre ö, nagyobb mértékben és túlzó formában alkalmazzák a halálbüntetést. A, a kivégzések tavaly április óta drámai módon növeltek, és az emberi jogi kérdéseket az Európai Unió folyamatosan felveti. Különösen azokra az emberekre céloznak Iránban, akik célzunk, különösen azokra célzunk Iránban, akik az emberi jogsértések elkövetéséért felelnek. A az elnyomás eszközeivel kapcsolatban is szankciókat kívánunk bevezetni. Továbbra is nyomást kívánunk gyakorolni Iránra, továbbra is tárgyalások felé kívánunk haladni, és már várom, hogy a tisztelt képviselők hogyan vélekednek erről a kérdésről. Köszönöm, Köszönöm Esten Báronő. Most pedig a frakciók nevében felszólalók következnek. Elsőként a néppárt nevében Salafranca képviselő. Köszönöm. Tisztelt főképviselőasszony, elnök úr, képviselőtársaim. 23-án a tanács észszerű, nehéz, de észszerű döntést hozott, és úgy gondolom az állásfoglalásunkban holnap támogatni fogjuk ezt. Nehéz lépés volt ez, erről sok szó hangzott már el, hiszen áldozatvállalásokat kíván, különösen egyes tagállamok részéről. Hallottunk erre vonatkozó megfigyeléseket a francia és a brit miniszterelnök és sárközi elnök részéről is. Ám vállalásokat is tettek az érintettek, kimondva nem engedik meg Iránnak, hogy atomfegyvert építsen, szerezzen be. Az is az, cél azonban, hogy Iránt visszaültessük a tárgyalóasztalhoz, hogy megnyissa a NAÜ előtt az összes kísérleti intézményt, ugyanakkor elcsendesítsük azokat a harci dobokat is, amelyek egyre hangosabban dübörögnek a világ több részén. Az Egyesült Államok egyik elnök jelöltje például kimondta, hogy Amerikának gyorsan kell lépnie. Emlékeznünk kell arra, hogy szükségünk van az iráni olajra, nekünk inkább szükségünk van az olajukra, mint nekik bármire, amit adhatunk, és a hormuzi szoros lezárása is rendkívül súlyos hatással lehet az amúgy is rossz gazdasági helyzetünket tovább ronthatja. Úgyhogy a belső dimenzió és a, a politikai konzisztencián túl, amely erről tanúbizonságot tett a tanács 23-ai döntésével, azért arra is szükség van, hogy összehangoljuk döntéseinket, például Indiával, amelyről éppen szó esett, meg Japánnal, hiszen azok álláspontja is létfontosságú, azon intézkedéseink e, súlyossága és hatása érdekében, amelyeket meghoztunk. Köszönöm szépen a szocialista frakció nevében Muniz de Irkéze úr szó. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Ástan asszony. Valójában Irán továbbra is kritikus témát jelent. 2012 épp, hogy csak megkezdődő, de továbbra is világszinten destabilizáló, és a régióban is ezt mondhatjuk el. Azért is, mert nincs átláthatóság a nukleáris programja tekintetében, ugyanakkor nagyon jelentős nyerskőolaj exportőr világszinten. A kőolajipar 80%-át képviseli Irán jövedelmének, és épp ezért tudunk hatásosan felépni a szankcióinkkal. A frakció, de hasonlóan az Egyesült Államokban a republikánusok, akár az izraeliek is a számunkra elfogadhatatlan dolgokat mondanak. Mi kizárjuk, a mi frakción kizárja a katonai fellépés lehetőségét. Mi mindenképpen támogatjuk az arányos szankciókat, amelyek célzottak, és minimálisra lehet csökkenteni, vagy minimálisra kell csökkenteni ugyanakkor a lakosságra gyakorolt hatást. Aston asszony szerintem a, szerintünk a második útvonalat, a diplomáciát kell követni. A NAU, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek az ellenőrzését kell következetesen végrehajtani, és a NAU által bevezetendő védzáradékokat kell hatásosan alkalmazni. Ugyanakkor ugye Irán azt állítja, hogy lakossági célra dúsítja a, az uránt. Ez a októberi levélben is, amit az iráni tárgyalófélnek intézetőn is hangsúlyozta, hogy nem arról van szó, hogy fe, a tárgyalások vetételként azt akarjuk szabni, hogy hagyjanak fel a lakossági célú dúsítással, nem. Arról van szó, hogy alkalmazzák, tartsák be az összes NAU intézkedést, hogy ellenőrizés alá lehessen venni az iráni urándúsítás. És ezért ambiciózusan kell, hogy fölépjünk a kapcsolatok során, a tárgyalások során. Köszönöm. Sáki képviselője szó. Az ALDE nevében kettő perc. High Representative, dear colleagues. Köszönöm szépen, elnök úr. Irán a legutóbbi EU szankciókkal meglepetéssel reagált, meglepetéssel ami az, a valutájuk további értékcsökkenését is okozta. Az Európai Uniós jan, január 23-ai csomagjának a hatására. Az Európai Unió erős akkor, hogyha egységes és vezető szerepet vállal, ezt szeretnénk többet látni. De Irán izolálása nem vezet sikerre. Éppen ezért az ALDE arra kéri, sürgeti önt és partnereit, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minden rendelkezésre álló diplomáciai eszközt felhasználjanak arra, hogy a, az atomkérdésről azonnali tárgyalásokra kényszerítsék Iránt. Lehet, hogy Iránt rá lehet beszélni, élni mással, nem csak szankciókkal. Az Európai, az Európai Uniónak meg kellene eh, nyitnia a Iránban az EU képviseletet közösen mm, aggódunk az emberi jogsértések miatt, és az E3 plusz tárgyalásokban ezt is szóba kell hozni. A ház konzervatív szárnyában sokan mondják, hogy a szankciók, illetve nekik üzenem, hogy a szankciók a végső eszköz, nem pedig az öncél. Az Európai Unió nagy györömömre szolgál, hogy mindig is különbséget tett az egyének felelőssége, akár az atomprogrammal kapcsolatban, akár pedig az emberi jogsértésekkel kapcsolatban, és nem az iráni lakosságot amblok vádolta. Éppen ezért még fontosabbnak tartom azt, hogy az Európai Unió függetlenül járjon el, a, különösen a választások évében az Egyesült Államoktól függetlenül. Az Egyesült Államok más szankciócsomag mellett döntött, mint az Európai Unió, de azok is befolyásolják az Európai Uniós vállalatokat, nem csak közvetlen, hanem közvetett szankcióik révén. Úgy gondolom, hogy az élelmiszer és gyógyszer az két olyan terület, amelynek mindig el kell tudni a Iránba az ottaniak miatt. Fontos a fiatalokra is figyelni Iránban, hiszen ők azok, akik számára az emberi okok kérdését vagy vonzóvá, erősítővé, vagy pedig elriasztóvá lehet tenni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az elnyomó rendszerek ne kapjanak az őket elnyomó eszközöket. Köszönöm. Κυρία Sáke asszony. Egy kék kártyát tart fent Tenek úr. Elfogadja Tenek úr kérdését? Madam Schalke asszony konkrétan utalt a ház konzervatív szárnyára, akik azt gondolnák, hogy a szankciók öncélúak. Egyrészt kérdésem, hogy kit gondol konzervatívok alatt például az ICR frakciót, az enyémet? És azt gondolja, hogy csak önmagukért támogatjuk a szankciókat. A szankcióknak mindig van politikai célja, erről mindjárt beszélek a beszédemben, ám szeretnék rákérdezni, hogy gondolta ezt? Mr. Tanak, I, uh, meant to... Tanak úr, specifikus tagokra akartam utalni, akiknek nagyon fontos a szankciók bevezetése. Az Európai Néppárt osztott szavazást kért egy olyan szövegre vonatkozóan, ami itt lesz holnap a parlament előtt, és ahol konzisztens EU megközelítést akarunk alkalmazni egy elnyomó rezsimmel szemben, és ez egyetemen megfogalmazza, hogy az EU nem alkalmaz szankciókat azért, hogy a teljes lakosságot érintse ez, hanem célzott szankciókat akar alkalmazni. Én úgy gondolom, hogy teljesen megfelelő a szöveg, és ugyanakkor vannak itt a parlamentben olyan képviselők, akik a szankciókról öncélúan beszélnek, és nagyon örülök annak, hogy ön is elmondta, hogy itt megkülönböztetést kell tenni szankció és szankciók között. Kiria Kronberg, Kronberg képviselő a zöldek képviseletében. Köszönöm, elnök úr. A zöld frakció komoly aggájait fejezte ki az öböl térségében kialakuló válság és a szankciók tekintetében. Ugyanakkor aggaszt bennünket a, ezeknek a negatív hatása az iráni lakosságra. A parlament véleménye mindig az volt, hogy katonai megoldás nem születhet az Iránnal kapcsolatos ö, atomenergia válságban. Nem lehet semmi kétség ezzel kapcsolatban, és ezért javasoltam módosítót ezt megfogalmazva. Az EU egyfajta kettős módszertant alkalmaz, szankció és tárgyalás együtt. Szankciókat bevezettünk már, most idejött ide a tárgyalásoknak. Kérdés, hogyan lehet megnyitni a tárgyalásokat? Az irániak azt mondták, hajlandóak tárgyalni. Ez egyik dolog, amit el kell fogadnunk, az az, hogy az iráni fél nem fogja felfüggeszteni az, az urándúsítást a tárgyalások elkezdésének feltételeként. Fontos tehát, hogy előfeltételek nélkül komolyan álljon hozzá a tárgyalásokhoz. Irán és a nyugat újra és újra elutasították egymás kompromisszum ajánlatait, több lehetőséget elszalasztott mind a két fél. Az 3 e plusz 3 és Irán között nem szinkronizáltuk a kezdeményezéseket, remélem a jövőben ezt megtesszük. Fontos, hogy Törökország és Brazília is bekapcsolódjék a tárgyalások menetébe. Ők javasoltak már kompromisszumokat, úgy hiszem jó partnerei lehetnének a, a, a tárgyalásos körnek. Ha sikerül tovább folytatni a tárgyalásokat, akkor az új történelmi lehetőséget nyit a atomfegyvermentes közel-kelet felé vezető úton az Európai Unió a vonatkozó konferenciát is támogatni hivatott, és meg kell határozzuk a megfelelő menetrendet, roadmap-et is a folyamat előrázására. A zöldek úgy gondolják, hogy az EU jó példát kell nyújtson maga is, és le kell mondjon az atomenergia használatáról, ahogy Németország tette. Ez a példa Iránnak is bemutatja, hogy nem lehet külön választani a polgári felhasználású, meg katonai felhasználású atomdúsítás, illetve atomenergia felhasználást. A kettő nem nagyon választható szét. A jó akarat jeleként az Európai Unió meg kéne nyissa Teheráni képviseletét, Irán pedig gar- biztonsági garanciákat kellene elfogadjon, hiszen nagyon nehéz tárgyalásokat kezdeni egy olyan országgal, amelyet folyamatosan háborúba fenyegetnek. A következő hozzászóló Tenok úr az európai konzervatívok és reformisták nevében. Köszönöm szépen az iráni kormány eh, ambíciói, hogy megfeleljenek a NAU és az ENSZ biztonságtalácsának elő írásának, ez rendkívüli aggodalomra ad okot, hiszen egzisztenciálisan fenyegeti Izrael államát. Nagy valószínűleg regionális fegyverkezési versenyhez vezet Szaudarábiával és más országokkal, hogyha sikerül Iránnak atomfegyvereket előállítani. Mindannyian csak azt tudjuk remélni, hogy az Európai Unió intézkedései és Görögország, Olaszország, és Portugália támogatását is megszerezte, akik jelentős olajat importálnak, mégiscsak eredményre jutnak, és arra kényszerítik Teheránt, hogy visszatérjen a tárgyalóasztalhoz. Azt mutatja, hogy ha világosan kell lépni, akkor az Európai Unió nem habozik és nem tologatja a kérdést valóban végre egyszer egy nagyon kom- a legkomolyabb globális fenyegetéssel kapcsolatban egy hangon szólaltunk meg, és remélhetőleg Irán figyelni, és Irán meg kell, hogy mutassa, hogy a csodálatos perzsa kultúra örököse, és, els, és nem tartja fenn a világ legbrutálisabb rezsimjét egy olyan országban, amelyben sokkoló módon kivégzik azokat az embereket, akik nem felelnek meg elképzeléseiket, és importálnak olyanokat, akik megfelelnek, mint például a Hezbollákat. Bahrányból a szír eh, diktatúra fenntartása érdekében is importálnak eh, katonákat. Nem szabad nukleáris hatalommá válnia ennek az országnak, eh, és a, ezt a fajta opciót ki kell zárni a tárgyalásokból. Köszönöm. Következő hozzászóló Ernst asszony a GUE nevében. Ernst kolléganő. Hölgyeim és Uraim, a legfrissebb szankciók az EU részéről nem bizalomépítő intézkedések, hanem karcsörtetés. Ez tény. Irán kompromisszumkészségét nem lehet így elérni. Ez politikai naivitás ezt gondolni. A GUE nem akar atomprogramot, persze, Iránban sem akarunk. Az Irán rezsim katasztrofálisan megsérti az emberi jogokat, a vallási kisebbségeket, az emberi aktivistákat üldözi. Ám az iráni olaj eh, csap elzárás, elzáratása, vagy az iráni központi bankadó tárgyalások betiltása nem vezet sehova. Ez nem más, mint az iráni rezsim választási győzelmének elősegítése. Márciusban lesznek ott választások. Az egész régiót alása. Ezekről a kérdésekről kell beszélnünk, este asszony. Máig nem, nincs bizonyíték arra jelen pillanatban, hogy Iránban valóságos atomprogram, fej, atomfegyverprogram ö, futna. A NAU jelentésében semmiféle bizonyítékot nem mutatott be megállapítások vannak, gyanúk vannak, de bizonyíték nincs. Hölgyeim és uraim, az eszkaláció helyett inkább az emberjogi párbeszédre van szükség, és komoly tárgyalásokra annak érdekében, hogy a közel-keletet atomfegyvermentes vezeté alakítsuk, és a békés egymás mellett élését segítsük az ottani népeknek. Ez az EU feladata, és nem az, hogy jelenlegi helyzetet tovább fokozza és élezze. Köszönöm. Ilyen a Köszönöm szépen. Egy percet kap Belder úr a, az EFD frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. A külső és a belső az iszlám köztársaság szempontjából mindenképpen nagy nyomást jelent. Egyrészt az autoritás, a, a hatalom, mindez most a vita tárgya. E pillanatban úgy tűnik, hogy a nemzetközi közösség megragadhatja a lehetőséget arra, hogy let, eltérítse Iránt az atom politika útjáról. Még ha nehéz is, akkor is komoly tárgyalásokat kell folytatni Teheránnal. Szívből remélem, hogy zárt tra- transatlanti front leáll majd önök mögött 2012-ben, és ez a, trans, a transatlanti front egészen el kell, hogy tartson a Perzsa öbölig. A katonai és háborús retorika azonban, amelyet az iráni oldal hangoztat, pontosan a nemzetközi atomközösség előírásaival szemben hat. A parlamenti képviselőként, ahogy Tajani képviselő is mondta, fontos, hogy az iszlámi eh, szunita és síta eh, közösségek eh, végre megbékélhessenek, és az Irán, és Irán az ország nukleáris ambícióinak gátat szabjunk. Köszönöm. A uh, következő hozzászóló Irnhauser úr, független képviselőként. Köszönöm. A jelenlegi iráni rezsim jogtalanul vezeti az osztrákot. Osztrákként mondhatom, hogy eh, én nem kettős mércével mérek, mi atommentes ország vagyunk, és követeljük, hogy Irán is az legyen. Ugyanakkor nincs bizonyíték arra, hogy Iránban atomfegyverprogram futna. A jelenlegi NAU jelentés egy lehetséges katonai dimenzióról beszél, és egy mostani, egy friss amerikai tanulmány is korlátozott lehetőségről beszél az uránudusítás katonai felhasználása tekintetében. Ugyanakkor azt mindenképp el kell mondjuk, hogy eh, hamis érvek mentén katonai megoldást semmiképpen sem követhetünk, ezt meg kell akadályozzuk. Eston asszony, kérdésem az, hogy mi a B-tervünk? Ha nem működnek a szankciók, ha nem érik el a, meg, a kívánt intézkedéseket, akkor mi a, mit lépünk? Másodszorban az Asafi táborok kapcsolatban is van kérdésem, a határidőt eltolták, az Asafi tábor felszámolásának határidejét. Az európai államok vajon az Asafi tábor lakóinak adnak-e menedékjogat azoknak, akinek valamilyen európai háttere van? Van-e erről tárgyalás? Mi a javaslata ezzel a megoldással kapcsolatban? Köszönöm szépen. A következő részben a saját néven hozzászólok. Először Elmar Brock beszélhet két percig. Elnök úr, alelnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Úgy gondolom, hogy eh, ami a cél és ami a főképviselő asszonytól hallottunk, az nagyon jól illik össze. Meg vagyok győződve, hogy erősíteni kell a, a szankciókat, és nem szabad kontraproduktívá tenni őket. Nem szabad, hogy a lakosság szolidárisá váljon ezek miatt a rendszerrel, nem épp az ellenkezőjét kell elérni. Azt kell egyértelművé tenni, hogy ez a rendszer igazi diktatúra, eh, ne tarthatatlan, és éppen ezért az állásfoglaláshoz hasonló intézkedések végrehajtására van szükség. De úgy gondolom, hogy figyelmeztetnünk kellene a rendszert, hogy letérjen kalandos utakra, mert ez nem áll senki érdekében. Javaslatainkkal, a szankcióinkkal, a az iráni forradalmi gárda számára is lehetővé, ö, egyértelművé kell tegyük, hogy az Európai Unió nem katonai megoldást keres. A, az, ö, hogy július 1-ével fegyverhez akarnak nyúlni, e, ö, erre vonatkozóan azt, kell, hogy, azt az üzenetet kell, hogy küldjük, hogy ezt nem szabad megtenni. Tárgyalnunk kell partnerségi kapcsolata, mint Törökországgal, de remélhetőleg, mint Oroszországgal és Kínával is, hiszen látni kell, ez a világközösség felé való egyértelmű üzenetünk, és ez az az alap, amelyel el kell érjünk, hogy nem stabilizáljuk ezt a rendszert, de ezzel egy, egyidejűleg egy rakétákkal felszerelt atomfegyverekkel felszerelt rendszert ne támogassunk. A nemzetközi közösséggel ezért úgy kell együttműködjünk, hogy senki, senki sem találjon indokot arra, hogy katonai lépéseket tegyen. Következő hozzászóló Anna Gomes, kettő perce van az iráni hatóságok azt nagyon algályos szinten folytatnak urándúsítást. Azt állítják, hogy polgári célra. Mi szankciókkal lépünk fel, de valójában minden eszköz megszakadunk-e, az, megragadunk-e azért, hogy ne lehessen megkerülni a szankciók alkalmazását. Ez nagyon veszélyes a helyzet, és Izrael és az európai helyzetet is figyelembe kell venni. Katonai megoldás az csak katasztrofális eredménye járna a régióban és máshol is, és elsősorban Izrael szempontjából. A kettős megközelítésünk mentén azt kell, hogy végig gondoljuk, hogy az összes diplomáciai eszközt vessük be, Iránt regionális hatalomként el kell fogadni, és Teheránba egy diplomáciai missziót kell, hogy küldjünk. Nemzetközileg ellenőrzött hatóanyag tárolást kellene kialakítani, és a régió biztonságát így tudjuk garantálni. Szaldarábiára, Izraelre is gondolnunk kell, hiszen garantálni kell azt, hogy a jelenlegi gazdasági fejlődési lehetőségek megvalósulhassanak-e. Egyértelműen támogatnunk kell, és szolidaritásról kell biztosítanunk az iráni lakosságot, és azokat, akik harcolnak az emberi jogokért. Egyértelművé kell tennünk, hogy a szankciók célja nem a lakosság számára hátrányos helyzet kialakítása, és hogyha opportunista propagandát folytat a rezsim, akkor lehet, hogy csak ellentétes hatással lesz a szankcióknak. Köszönöm szépen. Lambsdorff úrja szó, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Határozottan örültem a tanács határozatáról, hogy olajembargót és szank, további szankciókat rendel el, ezt helyesnek tartom. Meglep, hogyha a kollégák azt mondják, hogy nincsen bizonyíték arra, hogy katonai szándéka van, vagy nem lehet a polgári és katonai használat között határvonal túlni. Nézzük meg 5000 kg urán, 3%-os dúsítással már ez az energia előállítása elég, de a 25 a már 20%-os növelést jelent, és ez már a katonai alkalmazásra is alkalmas, és technikailag még magasabb szintre lehet a dúsítási arányt emelni. Minden tény az Atomenergia Ügynökség és minden más szervezetnek a, a kutatásai azt mutatják, hogy a katonai hasznosítás a cél. Éppen ezért helyesnek tartom, hogy az Európai Unió növeli a nyomást. Ugyanez vonatkozik a hordozó rendszerekre, a rakétákra, amelyeket Iránban, a középtávú rakétákat, amelyeket ott gyártanak, ezek alapján még fontosabbak a szankciók. Nagyon jó lett volna, hogyha azonnali hatállyal életbe lép az embargó, de volnak olyan tagállamok, amelyeknek még meg kellett találni a diversifikációs lehetőséget, de hát Iránnak is meg kell adni a lehetőséget, hogy kiutakat keresen a parlamenti határozatnak is örülök, remélem, hogy ez erős lesz, és különösen örülök az IAEO konstruktív szeretének, örülök annak, hogy igen, hogy kiváló személyet üdvözölhetünk az új, vezérig, az új igazgató személy, személyében. Köszönöm. Kirios Stevenson, jelenlőta. Stevenson kollega. Elnök úr, az arab tavasz tanulságai igazak lehetnek Iránra, csak úgy, mint bármely elnyomó rendszer világszerte. Ahmadinejad és teheráni fasiszta kollégái nem lehetnek mentesek, nem úszhatják meg a változás szelét, amely végigfúj a közel-keleten. Ott az üzenet a falon, épp ezért építik atomfegyverüket, hogy megerősítsék regionális hatalmukat, és uh, túlszólejtsék a szabad világot. Be kell látnunk, hogy eddigi uh, megbékélési politikánk abszolút kudarc volt ez pusztán időt adott a rendszernek ahhoz, hogy tovább erősítse a terrorizmust világszerte, és megépítse atomfegyverét otthon. Még, miközben elnyomja saját népét, és az emberi jogokat ö, megszegi. Úgyhogy támogatom a brutális terrorista rezsim elleni szankciókat. Be, látnunk kell, hogy ez egyik olyan ország, amely tovább támogatja Szíriá, Szíriában Assad rendszerét. Ilyen zsarnokokkal nem lehet tárgyalni, keményen lépjünk fel a rendszerváltás mellett. Lőzing, azt mondja a következő másfél percre. Az atomfegyverek a létező legszörnyűségesebb fegyverekhez tartoznak, és világszinte el kell, hogy pusztítsák őket. Épp ezért minden erőnkkel a világszintű atommentességhez és az atom lefegyverkezéshez kell, hogy eljussunk békés úton, közel-keleten is, és távol-keleten is. Addig még hatályban vannak a szerződések, még ha kritikus is Irán, aláírta az atomsorompó egyezményt szemben Indiával, Izraellel, Észak-Koreával és Pakisztánnal. És így az atomenergia polgári célokra való alkalmazását jogszerűen alkalmazza, de ez veszélyes. Senki sem gondol persze joggal más országban, hogy egy atomerőmű ellen szankciókat vezessen be. Az atomenergia ügynökség bizonyítottan jelezte, hogy atomfegyvereket készítenek elő Iránban. Több mint több éve már valóság a háborús fenyegetés. Egyfajta gazdasági háborúval próbáljuk most stabilizálni az, ezt az országot. Rendkívül veszélyes ez a világ békéje szempontjából, és az iráni haladó értelmiség lehetősége, haladó ellenzék lehetőségeit is csökkentik. Az Egyesült Államok és az Európai Unió emberi jogi tevékenysége lehet ennek majd áldozata. Köszönöm szépen, Belder úr a következő, aki kék kártyát tart fel. Elfogadja a kérdést, Lőzing asszony? Elfogadja? Még egyszer, ha elismételni, a kérdés tehát az volt, hogy kék kártyát eh, tartottak fel. Belder kollega kérdést kíván feltenni önnek, és elfogadja-e a kihívást? Persze, persze. Belder úr, hadd kérdezzem meg, az, iszlámi, az Irán iszlámi köztársasággal kapcsolatban el, elfogadja azt, hogy fenyegetik a kis izraeli államot. Tudja-e ön, hogy Iránt ugyanúgy fenyegetik máshonnan? Kíváncsi vagyok a válaszára. Persze, hát tudom de igazából nem tudom, hogy mi közelnek a kérdésnek a mai témánkhoz. Köszönöm. Elnök, a következő hozzászóló Provera úr. Egy perce van. Köszönöm, elnök úr. Ashton Baron, nagyon nehéz optimistának lenni, az atomfegyver kifejlesztése Irán részéről abszolút és súlyosan destabilizálja a mediterrán terület, egészen a kaukázusig az összes régiót, és közvetlenül fenyegeti a szomszédos államokat, amelyek több okból félnek Teherántól, például Szaudarábia vagy Törökország. A utolsó generációs iráni rakéták el tudnak jutni egészen uniós országok is, Görögországhoz, Romániáig, Bulgáriáig és akár. És ugyanakkor Irán folyamatosan hangsúlyozza, hogy tönkre akarja kívánni, meg akarja, el akarja pusztítani az izraeli államot. A hormozi szorossal kapcsolatos fenyegetés is rendkívül aggályos. Nem engedhetünk meg magunknak egy újabb Észak-Koreát a közel-keleten. Az új szankciók, amelyeket az EU bevezetett, kétségtelenül pozitívak, viszont nincs sok időnk, diplomáciai megoldást kell találni erre a válságra, el kell, hogy kerüljük a katonai opció alkalmazását. Köszönöm. Obamája. Obamájer képviselő. A következő független képviselő. Köszönöm, elnök úr. Pénteken tehát állítólag szükségállapotról dönt, és az olajkiszállításokat leállítja minden az állam el, szemben, amely embargót vezetett be. Bár az Európai Unió júliusig szerződésekkel bír. Rövid távon a civil lakosságot is érti az embargó. A veszteségek kiegyenlíthetőek, és végül kiegyeníthető az iráni olajszállítás. Ugyanakkor az Európai Unió geostratégiai szempontból egyre hátrébb szorul. Font, ö, iráni menekültek, iráni szakértők is afelől ö, beszélnek, ö, hogy negatív hatásai lehetnek a nyugat számára az embargónak. El kell kerüljük az eszkalációt, ez is cél, Végső soron atommentes közel-keletről kell gondoskodnunk, és minden államnak, Izraelnek is meg kell kapni a, a biztonság garanciáját. Köszönöm, Préda képviselő. Pentru grupul PPE, decizia Consiliului din 23 ianuarie. Köszönöm, elnök úr. A tanácsi ülés január 23-án bevezette a szankciókat Irán ellenében. Ez egy nagyon pozitív döntés. Ezek a legkeményebb szankciók a teheráni rezsim ellen több társaság tevékenységének a befagyasztását követően, az érzékeny termékimport leállítását követően a következő lépés és logikus lépés volt a szankció, az a szankció, amiről döntött a tanácsülés. Ez stratégiailag rendkívül fontos termék Irán számára. A szankciókat sose veszik könnyen, Irán esetében azért is voltak szükségesek ezek a szankciók, mert felmerül a veszély az atomfegyverkezés területén, ugye urándúsítással foglalkoznak. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió határozottan lépett fel szankciók és a mi határozott fellépésünk egyetemű üzenetet jelentenek Irán számára, hogy a jövőben nem fogadjuk el a nukleáris programjuk folytatását. Azok, akik úgy gondolják, hogy a szankciók ellenkező eredményt érnek el, azoknak két fontos dolgot szeretnék mondani. Először is a szankciók valójában megakadályozták az iráni atomprogramot, és nem tudtak atombombát előállítani. Másrészt ezek a szankciók azt is bizonyítják, hogy erős a gazdasági hatásuk. Ezért a szankciók valójában hozzájárulhatnak ahhoz, hogy iránt visszahozzuk a tárgyalóasztal mellé. Köszönöm. Yeah, uh, Mr. Fox. Uh... Fox úr. Elnök úr. Elnézést. Préda úrnak adom meg először a szót. Egy kérdést szeretnének önnek feltenni, Préta úr, elfogadja a kékkártyás kihívást? Igen. Köszönöm szépen. Egyetérte Préda úr velem abban, hogy a béke, a közelkeleti béga, béke és a, a az öböltérség legnagyobb fenyegetése Iránból jön, és éppen ezért a katonai akció fenyegetésének semlegesítése lépt fontosságban nemzetközi közösség szempontjából. Ö Cred că, dacă am înțeles bine întrebarea, avem același... Ha jól értettem a kérdését, úgy gondolom, hogy egy, ugyanarról a dologról beszélünk. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Κάθριν Φαν Μπρέμπτ. Για δύο λεπτά. Κάθριν Φαν Μπρέμπτ, a szó, kettő perc. Csitos, Frau um, Ashton. Elnök úr, Ashton asszony. Úgy tűnik, hogy minden párt széles körben támogatja az ön és az Európai Unió álláspontját. Úgy gondolom, hogy az irányi rendszer erőteljes eljárásai, és ez egy erős understatement vezetett arra, hogy ezeket a szankciókat elrendeljék. Nem tudom, hogy tud-e a, olyan esetekről, ahol a szankciók hatékonyak voltak egy rendszerváltás előidézésében. Persze tudom, hogy kritikával kell kezelni ezt a helyzetet, de mégis eh, tám eh, ön mögött állunk. A vita és a megjegyzések alapján frakcióm nevében elmondhatom, hogy ezek a szankciók nem szabad, eh, vagy, vagy nem, nem tartják vissza a régió katonai konfliktusait. Úgy gondolom, hogy ezt egyértelművé kell tenni, hogy nem katonai fenyegetésre van szükség ahhoz, hogy a fogainkat kimutassuk. A katonai konfliktus Irán, a régió és Európa számára egyaránt nagyon rossz, és nem opció ezért. A második dolog egy szélesebb kontextusban van. Nagyon örülök annak azt mondja, hogy jelezte, hogy figyel az iráni emberek és az emberi jogok helyzetére is. Ez egy olyan terület, ahol tulajdonképpen körbenézhetünk a saját udvarunkban is. Olyan technológiát adunk el Iránnak, amelyel az embereket el lehet nyomni. A kommunikációs technológia például, a lehallgatás, megfigyelés és egyéb olyan technológia, Eh, például amelyel az internetet korlátozzák. Úgy gondolom, hogy itt is lépni kell, Eston asszony, ön is, és a bizottságnak is megvan még a tennivalója etére. Eh, eh, Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Párvánova asszony. Thank you, Chair, Madam. Köszönöm elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, kedves kollégák. És jelenleg sokkal hangsúlyozottabb, mint korábban is, hogy a nemzetközi közösség részéről kell nyomást gyakorolni az iráni hatóságokra, és ne felejtsük el azt, hogy folyamatosan megszegik az emberi jogokat ebben az országban. Újra fel kell, hogy hívjuk az iráni hatásokat, hogy működjenek teljes mértékben együtt a naivel minden témában, főleg az agályos katonai dimenzió tekintetében a nukleáris programjuk területén késedelem nélkül kell, hogy átadják az ügynökség által kért összes információt, adatot. Az Európai Unió pragmatikus megközelítés követ szankciókat vezetett be Irán ellen. Tisztelt főképviselő asszony, a szankciók, ha nem érik el a céljukat, akkor el tudná mondani, hogy hogyan szándékozik együtt működni a közel-keleti országokkal, konkrétan Törökországgal azért, hogy más megoldást dolgozzanak ki. És mennyire valós az, hogy közvetlen párbeszéd alakulhasson ki az EU EU és Irán között. Köszönöm. Következő hozzászóló, Cávella képviselő, egy perc. Kiria Aston, para Köszönöm. Eston asszony, arra kérem, hogy ha éljen a diplomáciai csatornákkal és eszközökkel teljes mértékben. Egyáltalán bizonyos, hogy kimerültek a diplomáciai eszközök azok teljes kudarcot vallottak volna Iránnal szemben. Iránnak nagyon gazdag történelme van, nagyon nagy múltú ország, tartsuk tiszteletben. Kérdés például Oroszország részvételének lehetősége. Vajon nyomást gyakorol-e az ország, és milyen hatással lehet Oroszországra az iráni emborgók ügye? Ki dönt ezekben a kérdésekben? Az energia szankciók kérdésköre messzire ható, és az ilyenfajta szankcióknak nagyon hosszú időre van szüksége, hogy tényleges hatással legyenek az adott országra. Miközben az energiafogyasztás világszerte növekszik, mindezeket tartsuk észben, mielőtt egy olyan ösvényre lépünk, amely végső soron súlyos gazdasági gondokhoz vezethet, nem csak Európában, hanem világszerte. Tehát még egyszer, tartsuk fel a diplomáciai eszközöket. Diane Dodds, jelenleto. Köszönöm szépen. Eh, Dodds kollega, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, főképviselő asszony. Igaz, hogy a világ kormányait mélyen aggasztja az iráni atomprogram és a globális biztonság eh, irányuló fenyegetés. Az állampolgárok emberi jogaival is foglalkozni kell, és azzal az állandó fenyegetettséggel, amelyet, amelyet Izrael felé nyújtanak. Nem igaz az, hogy a megfelelő szankciók arra ösztönzik majd Iránt, hogy tárgyalásokhoz visszatérjen. Az atomprogram további eszkalálása egyértelműen az atomfegyverek megjelenését jelenti, és ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Üdvözlöm a nemzetközi közösség erre vonatkozó álláspontját. A brit, a francia és amerikai kormányzatok hajókat, légierőt küldenek, ezzel megfelelő jelet is adnak. Fontos az egységes hang, és fontos, hogy együntetően megvédjük állampolgáraink biztonságát, de nem szabad, hogy mindez csak párbeszéd és diplomácia útján történjen. Fenn kell, hogy tartsuk ezt a fajta fenyegetést, hogy lépünk, hogyha továbbra is így folytatódik minden. Köszönöm szépen. A következő hozzáfoda Léna Kolárszka-Bobinska két percben. Mr. President. Uh, Elnök úr, Aston Baranő, úgy gondolom, hogy most egy új és nagyon nehéz fázis kezdődött meg az Iránnal fenntartott kapcsolatunkban, sőt, talán inkább mondanám, hogy a kapcsolatok hiányának a fázisa következik. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a jelentése megerősíti, hogy Iránnak megvan a tudása és a szándéka is arra, hogy nukleáris fegyvereket fejleszten. Irán ismételten próbálja a NAU elől eltitkolni, hogy ténylegesen mit tesz, és megakadályozza a NAU felügyelők munkáját. Jelenleg is ez történik. Nemzetközi szinten Irán fenyegetve van a szövetségesek részéről, és azzal válaszol, hogy a hormoszi szoros fogja lezárni. A demokratikus belső mozgalmak is nyomást gyakorolnak a hatóságokra. Az biztos, hogy a politikájukat változtatni nem fogják, erre nem igazán van remény, és éppen ezért az Európai Uniónak most már nem csak beszélnie kell, hanem cselekednie kell, és nagyon helyes volt a szankciók bevezetése, és az iráni fenyegetettség is egyeteművé teszi, hogy nem, egyértelműen kell, hogy tegyük, hogy nem támogatjuk most már csak a kőolaj vagyonuk miatt az elnyomó rendszerüket. És pontosan most nyomást kell gyakoroljunk Iránra azért, hogy teljes mértékben teljesítsék a kötelezettségeiket, hogy térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz. A tárgyalóasztalnál nem csak beszélgetni kell, és nem csak az a kell, nem érhetik azt el, hogy időt nyernek, hanem egyértelműen követelni kell, hogy álljanak le a nukleáris programjukkal. azt mondja, kérem, ne fogadjon el semmi mást, mint valódi tárgyalást, valódi véleménycserét. A tárgyalásokat az iráni erőforrások importjának újra megnyitásáról csak akkor kezdhetjük meg, hogyha az ENSZ határozatokat és a NAU döntéseit Irán teljes mértékben tiszteletben fogja tartani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Koppa képviselőasszony, kettő perce van. Köszönöm szépen. E, Eston asszony, az Európai Parlamentben e, ennek a vitának nagy jelentősége van. Az új szankciók elrendelése Iránnal szemben elhatározásra került, és egységesen született meg ez az elhatározás. Persze egységesen akarunk mindent megtenni annak érdekében, hogy visszahozzuk Iránt a tárgyalóasztalhoz. A szankciók amelyeket az Európai Unió elrendelt, nem volt egyszerű, vagy nem egyszerű dolog. Ugye fennáll a veszélye annak is, hogy ez felemeli az olajárat, és a különböző országok gazdasági problémáit csak növeli ezzel. A gazdasági válság és az Európai Unió déli országainak problémái miatt ez súlyos probléma. Irán természetesen olaját más piacokon is el tudja adni az Európai Unión kívül is, de van ennél fontosabb is. Azt kell biztosítani, hogy ezek a szankciók célirányosak legyenek, és a lehető legkevésbé a népet, az iráni népet érintsék. Eston asszony úgy gondolom, hogy minden eszközt meg kell ragadnia annak érdekében, hogy biztosítsa Irán konstruktív hozzáállását. Ez az egyetlen dolog, amelyet a nemzetközösség és az Európai Unió most mintha eltű, elfelejtett volna, hogy mennyire rossz az emberi jogok helyzete az országban. Újra meg újra önnek is emlékeztetnie kell Teheránt e kérdésre. Nagyon fontos, hogy mindenféle intézkedést megragadjunk ahhoz, hogy elkerülhessük a katonai akciókat. Az Egyesült Államok által meghatározott vörös vonal tehát a, a hormuzi szoros kapcsolatban csak, illetve annak a, a lezárása csak rosszan, rontana a helyzeten. Együtt kell működni azokkal, akik hajlandók együtt működni, és akkor talán békés célokra is tudják használni az atomenergiát. Köszönöm, Griffin képviselője szó. A tömegpusztító fegyverek kapcsolatosan emlékszünk, amikor mennyit hazudoztak, hazudozott a média annak idején Irakkal kapcsolatban a tömegpusztító fegyverek fennállásáról. Ez a propaganda hazugság aztán legitimizálta a háborút. Az iraki háború, a nem létező tömegpusztó fegyverek ürügyén született, több ezer iraki gyermek halálát hozta, akik gyógyszer és élelmiszer hiányában halt, halt, haltak meg. Most az atomfegyverek, atom tömegpusztító fegyverek ügye merült fel. Az új, a célkeresztben most Irán van, de az igazi cél megcélzottak megint csak a gyermekek, csak azért, mert az az olajembargó révén Irán nem tud elég gyógyszert és élelmiszert vásárolni lakosság ellátására. Ha az EU szankciók mellett szavaz, akkor egyrészt a csődnek teszi ki magát, nem csak pénzügyi csődnek, hanem morális csődnek is. A cionista neokonzervatívok, ha Iránnal háborúzni akarnak, ám legyen, ám még távol kell maradjunk ettől. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Mielőtt megkérdezem azt, hogy hajlandó-e egy kékkártyás kérdést fogadni, szeretnék mindenkit üdvözölni. Ez az első alkalom, hogy elnökölök plenáris ülésen, és nem sokára majd anyanyelvemen fogom folytatni az elnöklést. Transfer for a blue card. Hajlandó elfogadni egy kártyás kérdést? Mr. Griffin has a liking for Iran with its uh... Iránt Griffin úr uh, említette, hogy ilyen uh, rendkívüli a fenyegetettség Izrael esetében, de hát attól tartok, hogy ez nem százszerzékosan így működik, hiszen politikai meghatározott az, hogy hogyan szól hozzá a vitához. Viszont egy komolyabb kérdésem lenne, hogyha úgy gondolja, hogy Irán esetében van békés nukleáris program opció, akkor miért kell nekik 20 vagy 50 százalékos dúsítás? Neki. Igen, köszönöm. Griffin úr. Elnök úr, 30 másodperc van a válasz. Az iszlámot és az iránt el, elítélem, és az Európa, Európa fenyegetését is. Ám a közeleketről beszélve a közelkelet országai kell, hogy döntsenek a sorsukról, nekünk nem kell beavatkozni, és ha az irányok megnézik, hogy mi történt Líbiával, ahol föl sem merült az atomfegyver megléte, akkor meg kell tegyék a lépéseket a saját maguk megvédésére. A tömegpusztó fegyverekkel kapcsolatos hazugságokat már hallottuk, most meghalljuk őket, azt hiszem. Köszönöm. A következő felszólaló Söpflin György. Másfél perce van. köszönöm a szót elnök úr és szeretnék önnek külön gratulálni. Uh, angolul folytatom. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Főképviselő asszony. Irán atomprogramja úgy gondolom kétség kívül potenciális veszélyforrása a nyugati régió számára is. De nem szabad, hogy a nukleáris kérdés elvakítsa minket, mert így több más stratégiai fejlődést tévesztünk szem elől. Először is Irán a hagyományos katonai értelemben vezető hatalom, és ehhez alig van szüksége, alig ha van szüksége atomfegyverekre. Másodszorban, a, ahogy már említették, a hormuzi szoros le tudja zárni. Ez a teljesöböl szá, térség számára katasztrofális lenne, és a világ olajfogyasztásának egy ötödét is lezárná. Ha Irá, Irá, Irak fokozatosan műholdas műveletekre tér át, akkor tudjuk, hogy annak milyen súlyos következményei lehetnek. A, az Assad rendszernek adott támogatás is veszélyes. Összességében nem nehéz, hogy mi kell, hogy legyen Irán stratégiájának a célja. Az öböltérség ellenőrzése, Szaudi-Arábia semlegesítése, Szaudarábiáé és a az, a stratégiai kérdéseknek csak egy része az atomelem. Köszönöm a következő felszólaló Wiedenholzer úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A közel-kelet, közép-kelet, távol-kelet Európa számára nagyon fontos térség. Arról döntünk most, hogy békésen alakulhat-e további jövőnk. Nagyon sok forog kockán a jelenlegi kormány irányban mindent megtesz azért, hogy kihegyezze a helyzetet. Az atomfegyverkezéssel játszik, Izrael fenyegetésével és a terrorista tevékenységek támogatásával a régióban. Újra meg újra a nemzetközi közösséggel az Európai Unió is jelezte és óvaintette Iránt. Az iráni kormány nem törődött ezekkel a figyelmeztetésekkel, és figyelmen kívül hagyta a diplomáciai megoldásokra való törekvéseket érthető, és koherens módon fontos, hogy az iráni politika, politikát visszahozzuk a tárgyaló asztalokhoz cukor és ostor politikája el, ma mint hogyha elsősorban a, az ostorra összpontosít, láttanánk, de ne feledjük el azt, hogy a cukrot is láttassuk. Elsősorban az ellenzék számára, ezzel tudjuk az iráni ellenzéket erősíteni és belső nyomást gyakorolni a rendszerre. A koherencia és kontinuitás értelmi érdekében az európai politika számára fontos, hogy elkerüljön mindent, ami háborús konfliktushoz vezetne. Történelmi példák vannak e kontinensen nagy számban erre a vár a háborúnak az iráni lakosság szempontjából elsőprő borzasztó következményei lennének Izrael számára is, és több évtizedre vissza vetni a régiót. Ebből a szempontból úgy gondolom fontos, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a háborús konfliktust, hogy ebbe belecsúszunk. A háború nem válasz. Köszönöm. A következő felszólaló Laima Adrikine asszony másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm azt a döntést, hogy embargot vezettünk be a kőolaj importra Iránból, hogy új szerződéseket betiltatunk, illetve az e, Irán központi bankjának a vagyonát befagyasztottuk. Hiszen az a meglévő amerikai intézményekkel együtt valójában súlyosak lesznek ezek a szankciók. Hillary Clinton is hangsúlyozta ezt. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az EU, mint tömb, Irán második legnagyobb vevője, az iráni export egy negyedét képviseljük. És az EU és USA szankciók együtt személyeket és intézményeket is céloz, a, olyan személyeket és intézményeket, amelyek részt vesznek a nukleáris programban. A szankciók célt fognak érni, de ennél fontosabb, hogy az EU tagállamok tudatában legyenek a lehetséges következményeknek, és a kormányok készüljenek föl a hatásokra. Az Európai Parlament a állásfoglalásában fontos megállapításokat tesz, és támogatja az EU kettős megközelítését az irányi tárgyalások tekintetében hiszen itt büntetések és jutalmak is szerepelnek. Egyetelmű, hogy attól nagyon távol állunk, hogy a jelenleg iráni rezsimet támogatnánk. Ugyanakkor azt kívánjuk, hogy Irán olyan ország legyen, mint Japán. Nukleáris hatalomá tud válni, ha szükséges ez, de a végső lépést elzárkózott, és nem, nem fejlesztett ki nukleáris fegyvereket. Végül a diplomáciának lehetőséget ad, hogyha bármilyen változás történne a régióban, Iránban, és demokratikus fejleményeket tudnánk támogatni így az egész közel-keleten. Köszönöm a következő felszólaló Kutás úr kettő percben. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamna Ashton. Köszönöm, elnök úr. Ashton asszony, tisztelt képviselők. Irán egy nagyon érzékeny régióban fekszik. Az iráni nukleáris fegyver egy plusz fenyegetettség a terület békéje tekintetében. Igazából a szomszédos országok fölött ellenőrzést kívánja gyakorolni Irán. Teljesen egyetértek azzal, hogy tisztázni kell, hogy mik a szándékai ennek az országnak. Ugyanakkor fel kell, hogy tegyünk magunknak egy kérdést. Általános szankciók az iráni kőolaj importtal szemben. Eredményt fognak -e ezek érni, ezek a szankciók? Én úgy gondolom, hogy nem kárhoztathatjuk a teljes lakosságot azért, amit a kormány, amilyen hibákat a kormány elkövet. Nagyon fontos, hogy a szankciók azokat célozzák meg, akiknek a kezében van a hatalom. Úgyhogy azt hogy szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy folyamatosan értékelni kell a szankciók hatását. Ezzel párhuzamosan az Európai Uniónak ösztönöznie kell a párbeszédet az iráni féllel. És ahogy ez többször elhangzott, ki kell, hogy használjuk a meglévő kapcsolatokat Törökországgal, hiszen Iránnak is jók a kapcsolatai Törökországgal. És nem csak a nukleáris kérdésekkel foglalkozunk, hanem az emberi jogi kérdésekkel is, ahhoz nagyon sok kolléga említette. És az Európai Uniónak az emberi jogi kérdések területén el kell, hogy érje, hogy olyan termékeket Európa ne exportáljon, amelyeket ilyen célra fel tudnak használni, konkrétan az elektronikai termékekre gondolok. És végül szeretném hangsúlyozni, hogy az EU-Irán kapcsolatnak a feszültségét csak békés módon lehet megoldani. Katonai beavatkozás nagyon súlyos hiba lenne, és katasztrofális következményekkel járna. Az Európai Unió a főképviselő tevékenységének köszönhetően folyamatosan hangsúlyoznia kell, hogy a katonai megoldást elveti, és készen áll a párbeszédre. Köszönöm. A következő felszólaló Kacsmarek úr másfél percben. Panie Przewodniczący, Pani Wysoka Przedstawiciel. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt főképviselő asszony, hölgyeim és uraim. Kétség kívül az Európai Parlamentnek fel, szól, meg kell szólalnia Iránnal kapcsolatban. Nem csak nekünk, hanem a nau nek amely nyilvánvalóan kifejezte már az atomprogram lehetséges katonai szempontjaival kapcsolatban. Megvan a lehetősége Iránnak az atombomba építésére a, ahhoz, hogy Irán, és mindezt úgy, hogy Irán aláírta az atomsorompó egyezményt. A feladat tehát az, hogy mindenféle olyan nukleáris eseményt jelentenie kellene, amely a hasadóanyagok előállításával kapcsolatos. Nos, Iránnak ez kötelessége, és erre kötelezte őt a legutóbbi 2010-es határozatában a világbiztons, az ENSZ biztonsági tanácsa és Anna, ő is támogatta ezt. Mi magunk és ugyanígy tettük. Mégis az iráni kormány tovább veszélyezteti a régió békéjét és stabilitását. Az EU főképviselőjét arra kérem, hogy az atomprogram körüli vitát ne arra használja, hogy az Ásrafi eseményeket elfelejtsük. Ahogy a kollégák is mondták, a problémákat közösen kell megoldani. És köszönöm az időpontos megtartását. A következő felszólaló Stáznyi úr másfél percben. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Az irán menekül, iráni menekültek Ashrafból egy új táborba költöztek, amelyet egy börtönhöz hasonlította az Európa Tanács egy ENSZ, misszió is megvizsgálta a helyzetet Irakban, és ezt megerősítették az Ashrafi vallomások is. Ugyanakkor Martin Kobler, ENSZ nagykövet, úgy nyilatkozott, hogy átköltöztetik a tábor lakóit. Eston asszony közvetlenebb szerepet kell vállalnunk, különösen azután, hogy az iraki kormány megtagadta azt, hogy részt vegyen aktívan a tárgyalásokban. Ezen túl 900 asrafi lakosnak van kapcsolata Irakkal, úgyhogy amerikai barátainkkal vált válnak vetve kell felállnunk, hogy nyomást gyakoroljunk Irakra, hogy az ENSZ határozatát betartsák. Az asrafi menekültek a legjobb reményeink a demokratikus, atommentes Irán érdekében is. Köszönöm. Köszönöm a pontos időt, és hogy még takarékoskodás is volt. Utolsó felszólaló a kezdőáj előtt Fjellner úr egy percben. Köszönöm, elnök úr. Aston asszony, szeretném elmondani, hogy véleményem szerint a szankciókat mindenképpen támogatni kell, de nem szabad elfelejtenünk azt se, hogy mit tehát Ausztrália kicsit meglepett, hogy nagyon sok volt az ellenállás. Igazából én azt vártam volna, hogy teljesen egyhangúan támogatja mindenki a szankciókat. találkoztam ellenzéki, irány ellenzéki képviselőkkel is. Nagyon fontos, hogy az iráni lakosság számára ne okozunk semmilyen hátrányt, hiszen bármilyen olyan szankció, ami hátrányt okoz a lakosság számára, annak negatív további következménye lehet. Az nagyon fontosnak tartom, hogy támogassuk a szankciókat. Köszönöm szépen az első, ahova a tekintetem esik, az Morkonaite Mikulénik Redvilli. Sorry for the pronunciation. Ninke. Dažnai kalbame, kad Europos Sąjungai trūksta kalbėjimo vienu balsu. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniónak valóban egységes hangon kell felszólalni a külügyekben. Örül, örömmel fogadjuk azt, hogy a a gazdasági nehézségek sújtotta tagországok, amelyek iráni olajat is felhasználnak, megállapodásra jutottak. Ez nagyon komoly jelzés Irán felé. Az iráni kormány szóbeli kijelentései nem elég meggyőzőek. Az Európai Unió kétutas politikája nagyon fontos marad, és meg fogja határozni azt, hogy Irán gazdasága szenvedjene további korlátozásoktól. A cél az az, hogy megszüntessük a biztonsági fenyegetéseket közel-keleten. Sajnálatos, hogy vannak olyan országok, amelyeknek globális ambíciói vannak, és, nem, és ezek nem tudnak más országok mellé állni, elsősorban Oroszországra gondolok. Kezdő szólaló Flasikova Benova asszony. Elnök úr, köszönöm szépen. Ashton asszony, kedves kollégák, a nukleáris tevékenységek terén a nemzetközi kötelezettségeinek Irán nem tesz egyet. Ha tiszteletben kell tartani a kötelezettségeket, hogyha ezek jelentőséggel bírnak, akkor kell, hogy legyen előnk arra, hogy ezt ki is követeljük. Éppen ezért támogatom teljes mértékben az Európai Unió által elfogadott eljárásokat. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a szankciókat a rendszer képviselői felé, nem pedig az iráni polgárok felé kell, hogy üzenetként közöljük, nekik így is bonyolult az életük. Van egy másik dimenziója is a problémának, ez pedig diplomáciai tárgyalásokkal kapcsolatos. Meggyőződésem, ha ebbe az irányba megyünk más területeken párhuzamosan, akkor tudjuk meggyőzni őket arról, hogy a mi érdekünk a korrekt partnerség olyan országokkal is, mint Irán. Nem a vezetőségével, hanem az országgal. Csak így lehet sikeres az atomfegyverek terjedései. Köszönöm a következő felszólaló Angurakis úr. Kire Proevre, elnök úr. A kőolaj export, embargó és az egyéb szankciók, amiket a tanács elfogadott, plusz intézkedések, ezek hozzáadódnak a korábbi szankciókhoz is, amelyek nagyon súlyosan érintik az iráni lakosságot. sőt az Európai Unió bizonyos lakosai szempontjából is lesznek hátrányos következmények. Sajnos a világ ezen régiójában és Közép-Ázsiában elég nehéz helyzet alakult ki. Az iráni program ürügy arra, hogy különböző érdekeket érvényesíteni lehessen. Ugyanezek az érdekek magyarázzák meg a mi politikánkat, külpolitikánkat egy sor más országgal szemben is gondol, különösen Izraelre. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió most már ne ezt az utat kövesse, és megfelelő politikát kövessen. Kék kártyát látok megint. Kész arra, hogy válaszoljam? Elfogadja? Igen, köszönöm szépen. Please, Mr. Tenok. Tenok úr? Köszönöm, elnök úr. Meg kell mondjam, hogy már nagyon unom, hogy, az ember, hogy összevetik az iráni törekvéseket azzal, ami történik Izraelben, vagy Pakisztánban, vagy Indiában. Izrael tudnilik nem írta alá az atomsorompó egyezményt, a másik két ország sem, Irán viszont aláírta. Irán megsérti nemzetközi vállalásait ezzel, amikor arról beszélünk, hogy mi lennénk a világrendőre, nos a BT, az SBT éppen, hogy a világrendőre, a világ biztonságának őre. Akkor miért baj az, hogy Iránnal betartatjuk nemzetközi vállalásait, Angura kiszor felteszem a kérdést? you so kind to answer? Megválaszolná? Igen, elnök úr. Tanak úr, valójában arra az országra gondoltam, ahonnan ön jön, az Egyesült Királyságra. Egyesült Királyság nukleáris hatalom, és létezik egy bizonyos nukleáris klub, plusz az Európai Unió, ahogy mondtam, megpróbálja a világ rendőri szerepét játszani, úgy gondolja, hogy az uniónak kell a nemzetközi jogot védenie. Mölzer úr, egy percben. Az Európai Unió embargó döntése nem lehet öncél az export kimaradás vagy egy szállítási embargó azt fogja jelenteni, hogy Spanyolország és Görögország pont azok az országok szenvedik ennek kárát, akiket már amúgy is sújt az adósságválság. Hogyha ki kell iránt zárni, és erre a legfontosabb olajutat elzárja, akkor óriási válságba kerülünk a nemzetközileg kétséges preventív katonai atomhasználat és az atomvita olajvitává való átalakításával, az, hogy visszacsalogassuk őket az asztalhoz, a tárgyaló asztalhoz, nos, egyértelmű, hogy ezek hatására szörnyűséges következményei lesznek Iránban. Nagyon fontos, hogy el kell őket terelni a titkos atomfegyverépítéstől, és garantáljuk például Izrael biztonságát itt. Köszönöm. Az utolsó lehetőség Rübig úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a vita mindannyiunk számára fontos. Tulajdonképpen az európai modell búcsút mondott a háború modelljának és a béke modelljét kereste. Ezért nagyon fontos, hogy partnereket keressünk Iránon belül, akik hajlandók a tárgyalásra. Tudom, hogy a parlamentben Iránban nagyon sok ilyen van. Olyanok, akik nem értenek egyet a jelenlegi politikával. Úgy gondolom éppen ezért sürgősséggel fontos lenne az, hogy kimondjuk, hogy az együttműködés mindig az alap, és mindig ez az, amit felajánlunk a jövő békés együttműködéshez a kereskedés, a kereskedelem az a demokrácia alapja, mert a barátságok sportban, kultúrában megengedik az eltérő véleményeket. Nagyon fontos ezt a vitát az iráni lakosság körében segíteni, támogatni, az irán lakosságot is támogatni arra van szükség, hogy nem az állampolgárok ellen vezessünk szankciókat be, hanem azok ellen, akik visszaélnek a joggal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eh, Madame Ashton, will you so kind and... Kérem Ashton asszony, foglalja össze a vitát, és eh, válaszoljon a föltett kérdésekre, problémákra. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, úgy gondolom, hogy rendkívül fontos volt ez a vita, és nagyon odafigyeltem az összes felszólalóra, összes megjegyzésre. Próbálok néhány témára reagálni, amit említettek itt a parlamentben és természetesen el fogom mondani, hogy én hogy gondolom, mi hogy gondoljuk, hogy valójában ezzel a nagyon fontos kérdéssel hogyan is kell kezelnünk ezt a kérdést Irán nukleáris fegyverkezésével. Szalafranka úr kezdte az első felszólalásban, de nagyon sokan beszéltek a, arról, hogy együtt kell, hogy dolgozunk. Biztosítani kell, hogy a szövetségeseinkkel együtt működünk, nem csak, de természetesen beleértve az E3 plusz 3-at, Oroszország, Kína, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Németország, Franciaország. Ez a hat ország, amely már párbeszédet tudott indítani Iránnal. Mögöttem ül ez a hat ország. A biztonsági tanács őket nevezte ki. De nem csak velük egyeztetünk, hanem Kínával is, Indiával is. Múlt előtti héten ott jártam, és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot Oroszországgal, annak ellenére, hogy most milyen fejlemények vannak, de Japánnal, Koreával is egyeztetünk, hiszen az a célunk, hogy az EU szankciók által okozott hiányt ne töltsék be más ugye export lehetőséggel, vagyis így nem lenne hatása a szankcióknak. Sokan említették Törökország szerepét. Természetesen szoros kapcsolatot tartok Davutoglu külügyminiszterrel. Törökország igazából támogatja az információ folyamot Irán felé, és továbbítja az üzeneteket és az utolsó tárgyalási fordulónak is a vendéglátója volt. Nagyra értékelem azt, hogy hozzájárulnak a kérdés megoldásához. A hétvégén megyek Brazíliába, több tárgyaláson fogok részt venni. Az egyik természetesen arra fog szólni, hogy Iránnal kapcsolatban mit is teszünk és miért, és nagyon fontos, amit önök is hangsúlyoztak, hogy meg kell erősíteni azt, hogy az egyes kormányok megértsék, hogy mit is tesz az EU, és a nemzetközi közösségnek közösen kell fölépnie, közösen kell megfelelő megoldásokat keresnie és találnia. Úgyhogy az összes tárgyalás során a világban ezt mindig napi renden tartjuk, és mindig hangsúlyozzuk, hogy a szankciók fontosak, a cél az, hogy meggyőzzük Iránt, hogy tárgyalóasztalhoz üljön. Kettős megközelítést alkalmazunk, amit specifikusan kidolgoztunk. A második téma, amivel foglalkoznék, az iráni lakosságra gyakorolt hatások. Nagyon jól tudjuk, hogy amit megpróbálunk tenni, az, annak az a célja, hogy a rezsimet meggyőzzük, hogy üljenek vissza tárgyalóasztalhoz, és nagyon aggályos a iráni gazdasági lehetősége a rezsimnek. Egyébként nagyon jó helyen állhatna, nagyon jó gazdasági fejlődést érhetne el az ország. Mi mindenképpen megpróbáljuk azt elérni, hogy az iráni lakosságra minimális legyen a hatása ezeknek a szankcióknak, de nekik is meg kell értsük, ahogy elhangzott, nagyon sokan osztják a mi céljainkat, és szintén azt szeretnék, hogy Irán visszajön a tárgyalóasztalhoz. A tagállamok tekintetében is megvizsgáljuk, és az egész, hogy milyen hatások lesznek sokszor alkalmazunk szankciókat, és nagyon fontos, hogy mindig megvizsgáljuk, hogy milyen hatásai, következményei vannak a szankcióknak a nemzeti jogi rendszerekkel, hogy biztosítsák azt, hogy ne lehessen megkerülni a szankciókat, de az EU-nak közösen kell fölépni ebben a témában. Sok kolléga helyesen említette, hogy az Ashrafi táborban ugye iráni lakosok vannak, és több alkalommal említettem már a kérdések során is, hogy megfelelő megoldást próbálunk találni az ottani emberek számára. Egy olyan megoldást kellene találni, ahol teljesen biztonságban találhatják magukat, és jövőjük is van. Az ENSZ tagok között vannak olyanok, akik tárgyalnak a tagállamokkal, vannak állampolgársági kérdések, vannak menekültek, Martin Kabler holnap lesz itt, aki már ki lett nevezve, úgyhogy szorosan együtt dolgozunk az Egyesült Államokkal, a nemzetközi közösséggel, és napirenden tartjuk az egyeztetések során Iránnal ezt a témát. Mindenképpen fontos számunkra, hogy legyen előrelépés, hogy jövője legyen ezeknek az embereknek, és ne csak ott tartsuk őket, mert nincs tervünk. Nem tökéletes a terv, van egy kompromisszumos megoldás, de hogyha ezt megfelelően végre tudjuk hajtani, akkor úgy gondolom, hogy tényleg jövőt tudunk biztosítani ezeknek az embereknek, és a biztonságukat is garantálni tudjuk, hiszen ez nagyon fontos. Tanak úr említette a dicsőséges perzsa kultúrát. Igen, itt a parlamentben és az Európai Unióban nagyon jól tudjuk azt, hogy nem az iráni lakossága van problémánk, hiszen mi látjuk, hogy mögöttük áll ez a dicsőséges perzsa kultúra és történelem, a régió és a nemzetközi közösség részei, része ez a népesség. De kötelességeink is vannak országonként, Európai Unió szintjén is, és a kötelességünk az, hogy amikor valaki aláír egy egyezményt, és megígéri, hogy nem fog nukleáris fegyverkezésbe kezdeni, akkor ezzel kötelességet vállalnak, hogy tiszteletben tartják ezt az egyezményt. Ha nem tartja valaki tiszteletben, akkor valamit tennünk kell. A biztonsági tanácsban történik ez, ott van a biztonsági tanács előtt, és az én mandátommal az Európai Unió működése alapján kell, hogy támogassuk, hogy előrelépés történjen. Mindenképpen azt kell, hogy biztosítsuk, hogy a szankciók hozzájárulnak ahhoz, hogy a másik útat tudjuk alkalmazni. És ezzel az eszközzel, illetve itt is és mindig minden szinten hangsúlyozom azt, levelet is írok az iráni a rezsim képviselőjének, hogy a legfontosabb számunkra az, hogy visszaüljenek a tárgyalóasztalhoz. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, hat állásfoglalásra irányuló indítványt juttattak el hozzám a vita lezárásaként. A vitát berekeztem. Szavazás holnap 12 órakor. Következő napirendi pont